we um, további polgári jogvédőket öltek meg, polgári jogvédőket, környezetistákat öltek meg, ismeretlenek. Rendkívül súlyos esetek ezek, és azt kérdezem, hogy emberi jogvédők zaklatása és legyilkolása miatt támogatja az Európai Unió Indiában az emberi jogvédőket, és ha igen, akkor hogyan szélesebb kontextusban az IAS, illetve a külügyi szolgálat hogyan próbálja Indiában az emberi jogvédő védelmére vonatkozó útmutatásokat érvényesíteni, hiszen pontosan ez az a helyzet, amit hallunk az emberi jogvédők nem kormányzati szervezetektől, hogy az Európai Unió delegációja kapcsolatban van az ottani emberi jogvédőkkel, és ez rendben is van így, de sokkal konkrétabbnak kell lennünk. Különösen akkor, amikor fenyegetik az emberi jogvédők életét, munkáját, és aktívan kell tudjunk közbelépni. Ez a kérdésem, és kérem tehát a választ. Uh, thank you. Uh the, I cannot uh, confirm that the three particular specific cases that are raised in this question. Köszönöm szépen. Ezek a konkrét kérdések valóban felmerültek az indiai hatóságokkal való tárgyalások során. Meg kell, hogy erősítsem, hogy a külügyi szolgálat Indiában az emberi jogvédőket igen komolyan próbálja védeni. Az emberi meg kell, hogy az emberi jogvédők kérdését az Európai Unió Delhiben működő delegációja is többször érintette, és különösen azokban az esetekben, amikor az emberi jogvédőknek eh, a munkáját, életét fenyegették. Az emberi jogvédőket rendszeresen meglátogatjuk, és éves workshopot is tartunk számukra. Annak érdekében, hogy az útmutatók és irányvonalak érvényesülését felmérjük. Az emberi jogvédők kérdését ezen kívül az éves emberi jogi párbeszéd keretében is minden évben napirendre tűzzük. Ez az indiai külügyi minisztéri, külügyminisztériummal együtt történik, és ezt az Európai Unió életékes eh, testületei nyomon is követik. Hozzá kell tegyem még azt is, hogy az Európai Unió delegációja támogatja a különböző eseteket is konkrétan, és például a Csetiszkári orvos esetét, akit azzal vádolnak, hogy kommunista elemeket támogatott. Rendszeresen találkozunk az Emberi Jogvédő Bizottsággal is. Köszönöm szépen. Thank you uh, for answering the two uh, questions. Köszönöm szépen. Ismételten felteszem a kérdést. Meg tudja erősíteni, miért nem tudja azt megerősíteni, hogy az EU delegációnak mi a helyzete, ebb, vagy mit tett ebben a három ügyben? A különböző emberi jogi aktivisták sorsa 2011, Madame Asutis esete. Rajta van-e azon, a neve azon a listán, amelyet eh, nyomon követ az EU delegáció? És ha ezt nem tudja megerősíteni, akkor esetleg tudna írásban válaszolni? Felteszi ezt a kérdést konkrétan a Delhi beli EU delegációnak? Válasz. A Delhi EU delegációval felvettem a kapcsolatot ezügyben, tudják, hogy ez, ez a kérdése foglalkoztatják önöket, illetve ismerik ezeket az ügyeket, meg fogjuk ezt vizsgálni, konzultálunk a tagállami, Delhi, a tagállami missziók a Delhi-ben, és megvizsgáljuk azt is, hogy ezeket a kérdéseket külön felvethetjük-e az indiai az indiai hatóságoknak a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságban, vagy a helyi emberi jogi párbeszéd keretében az indiai kormányjal. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Talán néhány hónap múlva ismét fölteszem a kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet, illetve milyen feltételek alapján érdemes arra egy emberi jogi harcos, hogy megvizsgálják az ügyét. Tökés úr, Kérem, tegye fel ismételten a kérdését. Thank you, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt a kérdést formálisan is feltettük. Az emlékezés kérdésében, a megemlékezés kérdésében. Lopnori atom nukleáris szak, szakértői véleménnyel kapcsolatban, Kelet-Türkmenisztánban. Megismétlem a kérdésemet, tehát nagyon jó lenne tudni a véleményt, tehát mi a helyzet ezzel a nukleáris szakvéleménnyel. És hát ugye ez a kérdés érdekes az összes volt kommunista országnak, Romániának is, ahol ahol az urán kitermelés nagyon komoly gond volt, illetve hát a sajtó is foglalkozott ezzel. Mi a helyzet? Mi az önök álláspontja ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen a kérdések. Köszönöm. Az EU számára nagyon fontos az emberi jogi helyzet az egész világon, így Kínában is. A lopnori atomkísérletek nyomon követésével kapcsolatban el kell mondanom azt, hogy az ENSZ ezzel kapcsolatos, vagy ezzel foglalkozó bizottságának munkáját nyomon követjük, különböző jelentéseket elemzünk mi is, amelyek a sugárzási szintről készülnek, stb. stb. 2010-ben is készült egy jelentés, ez a sugárzás mennyiségéről szól a helyi lakosság számára. Bizonyos részeken, Lopnor körül azt állapítja meg ezt a, azt állapítja meg ez a jelentés, hogy 400-800 kilométerre a lopnóri kísérletek helyszínétől leginkább az UNCR foglalkozik ezekkel a sugárzási adatokkal, a különböző civil szervezetek, illetve független szakértők is foglalkoznak ezzel. Az információ források az egészségügyi, illetve környezetvédelmi hatásokkal kapcsolatban azt mutatják, hogy nagyon komoly következményei lehetnek ennek a kérdésnek, amely túlmutathat az emberi jogi kérdéseken, és további tudományos kísérleteket tesznek szükségessé helyszínen. Ami az emberi jogok kérdést illeti, 2011. júniusában került sor az utolsó párbeszédre Kínával, és ekkor az EU arra kérte Kínát, hogy, hogy az emberi jogi kérdésekben tegyen jobban eleget nemzetközi kötelezettségeinek, különös tekintettel a szólásszabadságra, illetve az emberi jogi aktivisták zaklatásában. Sun Chan Di esetét külön kiemeltük, letartóztatták azért, mert a, a Gansu tartományban lévő uránium bánya rádióaktív sugárzásával kapcsolatban emelte fel a szavát. Ezzel kapcsolatban elmondhatom még azt is, hogy az EU ezt a kérdést fölveti majd a következő EU Kína párbeszéden is. Az ezen, ezen uránbányával kapcsolatos és általános kérdések is foglalkoztatják természetesen az EU-t. Nemrégiben az EU a 14. EU-Kína csúcs keretében, februárban Pekingben a szinyági kérdést felemlítette, és március elején az EU emberi kérdésben is lépéseket tett, hiszen az kínai hatóságoktól plusz információt kértünk erről a, egy incidensről, amelyekben han kínaiak és mások is, amelyet han kínaiak és mások is megsínlettek. Az EU úgy, úgy véli, hogy az emberi jogi helyzet Kínában, a szólásszabadság, kérdése mindenképpen további kutatást érdemel. Biztosítjuk Önt arról, képviselő úr, hogy az Európai Unió nyomon követi ezeket a kérdéseket, és mindent megtesz azért, hogy Xinjiang és más kínai tartományokban is javítsa az emberi jogi helyzetet. Köszönöm. Kiegészítő kérdés nincs. From Madame akkor Gál Kinga kérdése következik. Kérem, ismételje meg a kérdését először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Lochbiller asszony. Igazából már másodjára teszem fel ezt a kérdést ezen szakbizottság előtt. 2010-ben nyújtottam be először ezt a kérdést, és előtt esetét illeti, akit Bolíviába tartanak fogva, román állampolgáról van szó, és nem adják eh, meg neki egyáltalán a megillető jogokat, nincs meg a vélt eh, ártatlansága sem, nincs meg a megfelelő peres eljárás, ezeket a szabályokat megsértették, és Again, that in December 2011 the working 2011-ben az ENSZ egy munkacsoportja véleményt adott ki erről a kérdésről, és kimondták, hogy az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát számos ponton megsértette Bolívia, és ennek a testületnek a, a, a véleménye kimondta, hogy Továs urat nem megfelelően tartják börtönbe. Know whether the ES <clears throat> e is aware of the opinion on the UN opinion. Figyelembe véve ezt az ENSZ eh, véleményt, úgy gondolják-e, hogy lehetne lépést tenni ebben az ügyben, figyelembe véve ezeket az új fejleményeket és új információkat? Okay, so, Mr. Gertz úr, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen Gál képviselő asszonynak és ezt a nagyon fontos kérdést. Eh, tovább a kérdésében eh, abszolút informálódunk, ez valóban egy különleges eset, és azért is foglalkozunk ezzel, mert az érintett tagállam Magyarország nem rendelkezik ezen a területen nagykövetséggel, és ezért az EU delegációra kell támaszkodni abban, hogy segítsenek ebben az esetben. Teljes mértékben egyetértünk az ENSZ abban, hogy önkényes fogatartásról van szó. 2011-ben adták ki ezt a véleményt. Az OCHR nagymértékben figyelemmel kíséri ezt az ügyet Bolíviában, és tudomásuk szerint a kormány idáig semmilyen fajta hivatalos választ nem adott az ENSZ munkacsoportjának nyilatkozatára Decemberben a kormány szóvivője a médiában elutasította azt, hogy megsértették volna Továsó úr jogait, figyelembe véve fogvatartását. A kormány szerint az előzetes fogvatartás megfelel a bolíviai törvényeknek, amit nemrégiben kiterjesztettek 36 hónapra. 18 hónap volt korábban az előzetes fogvatartás a kormány a média válaszában tagadta azt is, hogy beavatkoztak volna a, az eljárásba. Figyelembe vesszük azt, hogy feltételezetten legális lehet az előzetes fogadtatás 36 hónapig, viszont ez hamarosan lejár áprilisban, tehát ez egy nagyon fontos pillanat lesz az ügy szempontjából. A mi részünkről mi azt mondtuk, hogy nyomon követjük ezt az ügyet, az EU misszióvezetők a toásó esetet már tárgyalták a februári ülésükön, amikor Montanya úrral a szenátus elnökével találkoztak, és Marlez úrral is beszéltek erről, és ezen kívül ezt az ügyet február 27-én is tárgyaltuk azon párbeszéd kapcsán, amit az OS, illetve a, az EU között zajlott, és szeretnénk ezt a témát ismételten megtárgyalni akkor, amikor Csakvan Kuanka külügyminiszter ellátogatik eh, ide Brüsszelbe március 27-én, és találkozik Eston eh, asszonyjal, tehát Toásó úr ugye a napirendre fog kerülni eh, ezen az ülésen, és úgy gondolom, nincs a további kérdés, mondja az elnök. Nikol Kilnélszen kérdése következik Malival kapcsolatban. Merci, madame. Oui, je souhaite que nous parlions du Mali plus précisément. Köszönöm szépen, Maliban szörnyűséges humanitárius válság van, már húsz éve. Ennek alapja a mali hadsereg és a Tuareg mozgalom közti konfliktus, különösen Azervad nemzeti felszabadító mozgalmak között. Észak-Maliból százezer embernek kellett menekülnie Palendába. tömeges kivégzések vannak. Bizonytalanná teszik az egész régiót, és a Al-Qaida Magreb is érintett ebben a helyzetben, hiszen ők is jelen vannak. Ez az ország pedig lehetne, választhatna magának példaképet. Mali az egyik olyan kev, a kevés országok közé, közül, amelynek elnöke egy olyan rendelkezést adott ki, mely szerint az elnököt két választási időszakot követően már nem lehet újra választani, és az elnök tartotta is magát ehhez az előírához. Tehát Maliban demokratikus folyamat már néhány éve megfigyelhető. Ez pozitívum, de az is igaz, hogy ez még törékeny az északi területeken való konfliktus miatt, a tuaregekkel való konfliktus miatt, a jelenlegi elnöknek nem sikerült sajnos konstruktív párbeszédet elindítania és választ találnia erre a problémára. Úgy gondolom, ebben még szerepet tölthetnénk be, hiszen mindaz, ami Mali északi területén most zajlik, az egész régió stabilitását fenyegeti. A kérdéseim egyrészt, mit tesz az Európai Unió ennek a humanitárius válságnak a leküzdésére. Ez riasztó. Nagyon sok gyermek, nagyon sok nő éhezik, nincs elegendő ital, hiszen innivaló, hiszen ö, sivatagi területekről van szó. Ez tehát a humanitárius támogatás. A második kérdés. Mi a külügyi szolgálat terve? Milyen eszközökkel lehetne elindítani a, a mali hatóságok és a nemzeti az a vad felszabadító mozgalom közti párbeszéd elindítására, ez a két kérdésem. Köszönöm szépen, megadom a lehetőséget a válaszra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Muchas gracias por esta pregunta. Megköszönöm a kérdést. A helyzet valóban nagyon komoly, és nagyon aggasztó. Az Európai Unió reagál a száheli emberi jogi, illetve humanitárius krízisre az ECON keresztül, az ECON vezetésén keresztül 123 millió euróval próbálja ellát, próbáljuk ellátni a legsürgősebb szükségleteket, ezt februárban kezdtük el, illetve az Európai Fejlesztési Alapból is még ebből az alapból plusz 150 millióval, millió euróval próbáljuk kiegészíteni. Összesen ez körülbelül 273 millió eurót tesz ki, tehát ennyi lenne a segítségünk. A száheli humanitárius krízist így tudjuk segíteni. Képviselő asszony említette, hogy ez Száh, ez, ez a helyzet Száhelben, tehát ott éle, nagyon komoly élelmiszerhiány van, illetve humanitárius válság. Mali északi részén nagyon-nagyon aggasztó a helyzet, és egyre rosszabbodik, romlik a helyzet. Tehát a válságon belül egy újabb válságról beszélhetünk. A különböző nemzetközi szervezetek úgy becslik, hogy körülbelül 170, ember, 170 ezer ember kényszerült arra, hogy elhagyja lakhelyét az ECO egy plusz csomagot pró, készül most elfogadni 9, 9 millió eurónyi csomagot, melynek az a célja, hogy ezen menekültek helyzetét próbáljuk javítani. Még egy dolgot szeretnék elmondani. A száheli biztonság és fejlesztés politikán belül az Európai Unió 30, egy 50 milliós csomagot fogadott el, Ezzel próbáljuk a mali kormány segíteni, hogy megerősítsék az állami jelenlétet az ország északi részén. Sajnálatos módon azonban ezt, ezt a projektet, vagy ezt az 50 milliós segélyt nem igazán tudjuk eh, alkalmazni pontosan a válság miatt. A második kérdése a képviselő asszonynak a válságra utalt, a konfliktusra, illetve arra, hogy az Európai Unió mit tesz annak érdekében, hogy a lehető legbékésebben oldódjon, oldódjon meg ez a háborús helyzet. Nos, a legutóbbi események különösen aggasztóak, és azt is el kell mondanom, hogy a líbiai harcosok visszatérése is nagyon-nagyon negatívan hat a helyzet alakulására, tehát ettől tovább romlott a helyzet. Attól lehet félni tehát, hogy ez a választási folyamatra is valamilyen hatással lesz, ami persze nagyon fontos, kiemelendő. Az Európai Unió a Eston asszony februári kijelentésén keresztül fölkérte a háborús feleket arra, hogy azonnal jelleggel szüntessék be a konfliktus, a fegyveres konfliktust, és próbálják meg békésen, próbálnak meg békésen megegyezni. Áprilisra tervezték eredetileg a választásokat, és hogyha most befejeznék a fegyveres konfliktust, akkor meg is lehetne azt rendezni. Sajnálatos módon azonban erre a tárgyalási megoldásra, vagy tárgyalásos megoldásra elég kevés a lehetőség. Az a az MNLA, illetve a Magrebi Alkaida közötti lehetséges együttműködés valóban lehetséges hipotézis. A mali kormány is, a mali kormány úgy véli, hogy ez egy létező kapcsolat, a lázadók azt mondják, hogy nincs ilyen kapcsolat, nem tudjuk pontosan. Struktúrát vagy formális együttműködést a két fél között nem lehet megállapítani de a mali kormánynak nem igazán van ellenőrzése az északi területek fölött, így aztán a különböző mozgásokat sem látják át, nem lehet pontosan tudni ezért, hogy a terroristák mit tesznek, vagy mit nem tesznek az ország északi részében. Mi az EU aktuális prioritása? Az, hogy a párbeszédet lehetővé tegye, legyen tárgyalás a két fél között, próbálják meg békésen rendezni a konfliktust és természetesen tiszteletben tartjuk Mali területi integritását, és mindenképpen támogatjuk azt, hogy békésen oldják meg ezt a konfliktust, ahogy ezt mindig tesszük. Mali szomszédjaival kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy Malinak konstruktív szomszédi kapcsolatokat kell kialakítani határos országokkal, és Figyelembe kell venni a szomszédos országok szerepét, Algériára gondolok, de Mali többi szomszédos országára is. Ahogy azt a főképviselő asszony elmondta, az Európai Unió mindent megtehesz azért, hogy békés vége legyen ennek a konfliktusnak, és hogy a különböző közösségek, kisebbségek meg tudjanak egymással egyezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kiegészítő kérdés látom nincs. Akkor az utolsó kérdéshez érkeztünk. A Howitt úr helyett Obviolis kollega teszi fel a kérdést. <clears throat> Köszönöm szépen. A kérdés feltevésben Richard Howitt urat helyettesítem, kollégámat, aki azt kérte, hogy mentsem ki, sajnos nem tud itt lenni. Az, hogy helyettesítem, az, nem, az, az azonban nem csak formalitás, hiszen engem is nagyon-nagyon érdekelne a válasz, a bizottság válasza. A kérdés lényege a különböző Európai Uniós fejlesztési projektek sorsa Palesztinában. Tehát az EU által finanszírozott projektek sorsáról van szó. Hány EU-s, EU által finanszírozott ö, projektet ö, romboltak le az elmúlt három évben az izraeli hatóságok Cisjordániában, és itt gondolunk azokra a projektekre is, amelyeket civil szervezetek finanszíroztak. A második kérdés – Hány EU által finanszírozott projekt ellen van ilyen lebontási vagy lerombolási rendelet az izraeli kormány? Hány ilyen projekt sorsát pecsételte meg? Köszönöm. E Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, képviselő asszonyok, köszönjük a kérdést. A következőt válaszoljuk. Az elmúlt három évben 2009-től és 2011 között nyolc olyan projekt volt, amelyet az Európai Unió finanszírozott, és amelyet leromboltak. 252, bocsánat, 52 eh, ezer euró volt eh, eh, ennek a, a költsége, és összességében mintegy 400 ezer eurós Yeah? Microgrids for remote villages in the area of Hebron. A Hebron térségben, a, nyug- a nyugati parton Spanyolország finanszírozott napelemek napelemes építkezéseket, ezeket még nem adták át, és nem is rombolták le ezen kívül. A palesztin szervezet park egy mezőgazdasági földkultivációs programot indított el Hollandia finanszírozásában. Az Európai Unió kelet-jeruzsálemi irodája jelenleg próbálja a tagállamoktól megtudni azt, hogy milyen formában tá- lehet tájékoztatni az EU, képviseleket, képviseleteket, és hogyan lehet az adatokat aktualizálni, ami az Európai Uniós alapokat illeti. A bizottság látható módon kívánja az EU finanszírozási infrastruktúrás projekteket láthatóvá kívánja tenni, annak érdekében, hogy világosá váljon, hogy melyek azok a projektek, amelyeket az izraeli hatóságok leállítottak, illetve leromboltak. Az EU által finanszírozott projektekről az izrael való kétoldalú párbeszédben folyamatban és az INDP folyamatban is tárgyalunk. Természetesen megvan a teljes listája a projekteknek, hogyha gondolja, ezeket át tudjuk adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you. Mr. Obiels. Köszönöm. Obiels úr, van-e további kérdés? Megköszönöm a választ. Nagyon konkrét és elgondolkodható választ kaptunk. Köszönöm. Es una situación que creo que... A helyzet azt gondolom, hogy nagyon aggasztó, főleg az Európai Unió számára, és a mi bizottságunk számára. Azt hiszem, egy mértani algoritmussal lehetne ezt leírni, teljes paralízis, azaz teljesen megbénult a, a párbeszéd, illetve le rombolják a különböző projekteket. Néhány héttel ezelőtt személyesen is tanulja voltam egy jelenetnek, amely nagyon drámaian jellemzi a helyzetet. Alkalmam volt egy iskola megnyitóján ott lenni, Palesztinában, amelyet az olasz együttműködés finanszírozott. Egy kis, mez, egy kis völgyön völgyben helyezkedik el. A bal oldalamon, a hegyen hihetetlenül nagy izraeli telepek voltak, a jobb oldalon, a hegyen szintén hatalmas izraeli telepes, telepek voltak, úgyhogy érezhető volt, szinte tapintható volt a feszültség az iskola megnyitója a feladatunk nem csak az, hogy ezt az iskolát megnyitsuk, hanem azt is, hogy védjük, és megpróbáljuk azt elérni, hogy ne rombolják le. Nos, nem régiben Kelet-Jeruzsálemben a német együttműködés által finanszírozott közösségi központot romboltak le. Tíz nappal ezelőtt, hogy Izraelbe járt volna a német fejlesztési miniszter. Hát, hogyha erre nem reagálunk nagyon energikusan, akkor azt hiszem, hogy igen passzívak vagyunk, és akkor a mi felelősségünk is, hogy romlik a helyzet a régióban. és azt hiszem, hogy nagyon drámaian romlik a helyzet közel-keleten. Köszönöm. Thank you, Mr. Obiols. And now we come to an end. Köszönöm szépen, és most pedig ezzel lezárul a kérdések órája ezzel, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra, ami nem más, mint az emberi jogi párbeszéd Pakisztánról. Elnézésüket kérem, kihagytam valakit, egy kérdés még van. Ez a kérdés ugyancsak az EKS-hez szól az előzetes kérdés kapcsán. Tisztelt eh, elnökasszony, szeretnék csatlakozni az előbb feltett kérdéshez. Jó magam is a régióban jártam többször, és nagyon gyakran láttam azt, hogy a projekteket szétrombolják, infrastruktúrákról van szó, amit az Európai Unió finanszírozott, és ilyen projektekről is, amit az EU finanszírozott, és szeretném kiemelni azt, és szeretném, hogyha a dokumentumokat megkapnánk, amiket említettek, tehát szeretném a megemlített projektek listáját megkapni. Elnök, köszönöm szépen, hogyha megutatjuk a DROA munkaprogramját, akkor lehet, hogy az önök részéről kaphatnak valamilyen fajta inputot arra, hogy ezt ismételten napirendre helyezzük, hogy legyen több időnk erre, ne csak egy kérdés formájában merüljön fel ez a kérdés. Most pedig tehát következik a pakisztáni jogi helyzetről folytatott eszmecsere, és ennek kapcsán szeretném üdvözölni Jean Lambertet, aki az Európai Parlament dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatának illetékese és szeretném üdvözölni a vendég előadóinkat is, és egy pozitív felütéssel szeretném kezdeni. A múlt héten hallottunk jó híreket Pakisztánból. Nagyon pozitív az, hogy a szenátus egy új törvényt fogadott el, amelynek értelmében a családon belül erőszak most már büntetendő. Ezen kívül a legfelsőbb bíróság is tárgyal egy ügyet, mégpedig a titkosszolgálatokkal kapcsolatban, és korábban erről nem kerültetett volna sor. Ezt a, az ügyet azért vettük a napirendünkre, mert azt várjuk, hogy Eston asszony soron következő látogatása Pakisztánba majd megerősíti a stratégiai párbeszédet az országgal, és ezért mindenképpen az a kötelességünk itt a Droában, hogy megvizsgáljuk a Pakisztánban még fennálló problémákat az emberi jogi, illetve demokráciai szempontból. Az önök dossziéjában megtalálják az írásos dokumentumokat, amiket különböző forrásokból szereztünk be, az ügyet illetően, és sajtó kivonatokat is közreadtunk a pakisztáni helyzettel kapcsolatban. Itt van körünkben számos kitűnő szakértő, akik beszámolnak nekünk a helyzetről. Ali Dayan Hassan, aki a Human Rights Watch pakisztáni igazgatója, ő be fog számolni arról, hogy a nők jogai területén milyen újabb fejlemények vannak, illetve a szociális examináció és a sia muzulmánok üldöztetése, a kínzás és a kényszerített eltűnése kapcsán milyen fejlemények vannak. Maja Pastakia, a másik szakértőnk, aki az Amnesty International részéről érkezett, ő a kényszerített eltűnések, illetve a szólásszabadság témájában fog felszólalni. Chris Chapman is itt van, a Minority Rights Group International részéről, tehát ők a kisebbségjogokkal foglalkoznak, illetve a vallásszabadsággal foglalkoznak, főként Pakisztánban. És örülnék annak, hogyha mindannyian 8 percben össze tudnák foglalni a mondandójukat. Először Hassan úrnak adnám meg a szót, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Pakisztán egy nagyon komplex emberjogi helyzetet mutat, és bizonyos szempontból romlik a helyzet, míg más területeken javul a helyzet. Ezért nagyon fontos az, hogy először is beszéljünk a pozitív fejleményekről, és ezzel szeretném kezdeni. Pakisztán az elmúlt három-négy évben megpróbált meghozni emberi jogi törvényeket, olyan törvényeket hoztak meg, amelyek megpróbálják megvédeni a nőket a szexuális zaklatástól a munkahelyen, illetve a családon belül is. Ezen kívül van egy autonóm női bizottság, amit létrehoztak azért, hogy megőrizzék a nők jogait. Ennek a munkáját meg kell kezdeni, de már mindenképpen van erről egy törvény, és létrehoztak egy autonóm, független emberi jogi bizottságot is ezek mindenképpen pozitívan értékelendőek, és bizonyára ezeket egyfajta elégedettséggel látjuk. mellett azonban megvan még mindig a szociális diszkrimináció problémája, a nőkkel szembeni diszkrimináció problémája, a családon belüli erőszak is létezik továbbra is, és ezek eléggé komoly kérdések Pakisztánban. Voltak kísérletek arra, hogy megfelelő törvényeket hozzanak létre a nők érdekében, viszont azt, hogy meg kell látnunk, meg kell várni azt, hogy ezeket a törvényeket milyen módon hajtják végre, és az államnak milyen képessége lesz abban, hogy ezeket a mechanizmusokat kihasználja arra, hogy nagyobb védelmet nyújtson a nők számára. Ez mindenképpen pozitívan értékelendő ez a fejlemény azonban. Ezen kívül röviden szeretnék szólni arról is, hogy mi a helyzet a pakisztáni igazságszolgáltatás területén. Egyre inkább törekednek arra, hogy a katonai, illetve titkosszolgálati elemeket ilyen személyeket felelősségre vonhassák. Szeretnék rámutatni arra, hogy van egyfajta kezdet ebben az irányban már, azt azonban még meg kell várni, hogy valóban tényleg lesz -e olyan katonai személy, akik ellen nagyon súlyos vádak vannak, tehát lesz olyan katonai személy, akit valóban elítélnek ilyen tettekért. A büntetlenséget az elszámoltathatósággal lehet megszüntetni, és meg kell várni azt, hogy tényleg lesz-e ilyenfajta elszámoltathatóság. Tehát mindenképpen pozitív ez a fejlemény, de majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Most szeretnék rátérni a sokkal súlyosabb kérdésekre, az a tény, hogy jogi diszkrimináció van a nem muzulmán kisebbségekkel szemben, erről nagyon sok információ áll rendelkezésre, nagyon sok szervezet, főként a Human Rights Watch, az Amnesty International és mások is nyomon követik ezeket a kérdéseket. De úgy vélem, hogy jelenleg nagyon röviden arról kellene beszélni, hogy mi az a nagyon fontos kérdés, ez pedig a sia muzulmánok kérdése Pakisztánban. Egyre inkább súlyosbodó emberjogi krízissá alakult ez át. Az elmúlt hat hónapban azt láthattuk, hogy célzott öldöklés volt, öngyilkos merényletek voltak a sia közösségben, Pakisztánban. Több mint 200 mintegy 250 ö, sia közösséghez tartozó személyt öltek meg Pakisztánban az elmúlt hónapokban, és ez egy nagyon súlyos kérdés. Ezek a célzott ö, gyilkosságok és öngyilkos merényletek Karácsitól egészen a iráni határig terjednek, tehát nincs egy olyan része az országnak, amely itt kivételt képezni. Ezeket a gyilkosságokat szunita extrémista csoportok hajtják végre, akik az Al-Qaeda keretén belül lépnek fel néha, gyakran a pakisztáni talibánokkal együtt lépnek fel, de gyakran saját, egyedül, egyenileg készítik, el, készítik elő ezeket a merényleteket. De a, egyre inkább látható az, hogy a siákat támadják ezek a militáns csoportok gyakran zarándokokat támadnak meg, akik szent helyekre igyekeznek, arra kényszerítik őket, hogy szálljanak le a buszról, meggyőződnek arról, hogy tényleg a síak közösséghez tartoznak, és akkor meggyilkolják őket. A pakisztáni kormány helyes dolgokat mondott ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de ahogy a pakisztáni kormány gyakran teszi azt, nem követte szavait tettekkel, és nem tartóztatta fel ezeket a militáns csoportokat, és nem vonta őket felelősségre. Amit Pakisztánban láthatunk, az az, hogy nem csak a muzulmánokat, hanem másfajta kisebbségi csoportokat is támadnak intoleráns módon. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament és az Európai Unió tényleg foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és adja a pakisztáni kormány tudomására aggájait. Ezen kívül Balakisztán kérdéséről is beszélhetnék. Szeretném ezt először tisztázni, mert itt van egyfajta ellentét ezzel kapcsolatban. Balakisztán Pakisztán elismert része nemzetközileg, ez nem vitatott, és a Human Rights Watch szeretne alkotmányos védelmet, amely már elérhető pakisztáni állampolgárok számára, és ezt a fajta jogot meg kell adni a Balohisztánban lakóknak is. Állandó és elterjedt probléma a célzott gyilkosságok, a kényszerített eltűnések kérdése, a balochisztáni nacionalista csoportok is végeznek merényleteket, akik nem balochisztániakat támadnak. Tehát valóban ez egyfajta emberjogi krízis, de a fő kérdés az az, hogy több fajta szereplő követel visszaéléseket Balochisztánnak, de mégis azt mutatjuk, hogy a legnagyobb ilyenfajta visszaéléseket a pakisztáni állam követi el ezen a területen ezért azt kérjük az Európai Parlamenttől és az Európai Uniótól, hogy hasson a pakisztáni kormányra azért, hogy fejezzék be a, az öldöklést, a visszaéléseket ezen a területen. Nagyon fontos ez, mert több száz eltűnt személy van, ez már azóta megvan, amióta 2008-ban visszatértek az alkotmányos joghoz, és az elmúlt évben is azt hogy több százan haltak meg gyilkosságok miatt. A katona, illetve paramilitáris szervezetek politikai ellenfeleit ölték meg, és szinte ez hetente, ha nem naponta történt. Tehát nagyon súlyos ez a helyzet, amivel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Mr. Hassan, for your very precise recommendations. Köszönöm szépen, nagyon pontos és fontos ajánlásokat hallottunk. Ezzel mm, megadom a szót Pasztakia asszonynak, kérem önt is hogy rövid legyen. Köszönöm szépen, nagyon fontos ez az esemény, amin részt vehetünk. Hadd kezdjem azzal, hogy az Amnesty International nagyon örül a pakisztáni emberi jogi helyzet pozitív alakulásának, de továbbra is aggasztja az egyre romló emberi jogi helyzet az országban. Az EU Pakisztán számára egy tervet, egy beavatkozási tervet határozott meg, amivel nagyon fontos emberi jogvédő mechanizmusokat tud fejleszteni és kialakítani. Erős a kapcsolat a társadalmi és gazdasági fejlődés és emberi jogok között. Ha nem sikerül Pakisztánban fenntartani minden ember jogait, akkor annak negatív hatásai vannak a jogállamiságra, visszaéléseket és a büntetlenséget erősíti, és negatívan befolyásolja a társadalmi, politikai és a gazdasági tevékenységeket is az országban. Az Európai Unió és Pakisztán közti erősített gazdasági kapcsolatok csak úgy működnek, hogyha a Pakisztánra nyomást gyakorolnak a nemzetközileg elismert emberi jogok minimális normájának betartására. Szeretnék gratulálni Alinak, hiszen nagyon kiváló beszámolót tartott pakisztáni helyzetről. Annak ellenére, hogy az eltűnésekkel kapcsolatos válságot a kormány próbálta megoldani, mégis újabb és újabb szinte naponta előforduló esetekről hallunk. A titkos fogvatartások miatt nem lehet tudni, hogy hány ember tűnt el, és igen elterjedt gyakorlattá vált ez a gyakorlat, akkor is, amikor a Pakisztán is kapcsolódott az Egyesült Államok vezette terrorizmus elleni harchoz. A terrorista tevékenységeket önkényesen a terrorista cselekmények ellen önkényesen léptek csak fel, a családtagokat nem védték meg, több száz olyan, hanem több ezer politikai ellenfelet, etnikai kisebbségeket, nemzeti kisebbségeket is letartóztattak a terrorista ellenes cselekmények keretében. 965 eltűnés volt tavaly amelyet regisztráltak, de az emberi jogvédő szervezetek miatt több ezer is lehet ez a szám a valóságban. A legfelsőbb bíróság soha nem látott szerepet töltött be az eltűnésekkel kapcsolatos válság megoldásában. A be, ezek a beavatkozások és a közvélemény nyomása is a bírósági ítéletek gyakorlata is arra ösztönözte a hatóságokat 2010 márciusában, hogy további nyomozást indítson el. Több mint 700 ember esete került a bizottság elő, 240 embert sikerült megtalálni, de a kormány tevékenysége problematikus -e téren. A rendőrségi és börtön regiszterekben és jegyzékekben szereplő nevek alapján sikerül csak az embereket fel, me, felderíteni. Amikor valakire rátalálnak, akkor az illetékes bizottság úgy gondolja, hogy tovább nem kell az ügyet vizsgálni. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy nincsen olyan mechanizmus, amely az életben lévők utána tudna járni, és nem lehet meghatározni a jelenlévő mechanizmusok alapján az ő szempontjukból az eseményeket. Ezen kívül a bizottság úgy az, a pakisztáni bizottság továbbra sem próbálta a biztonsági erők és hír, hírszolgálatok, illetve hírügynökségek munkáját bevonni az egyének felkutatásában. Az eltűnések egy része vagy arra vezet, hogy az illető személy meghalt, vagy kivégezték. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy a fogvatartottakra vonatkozóan a hírszerzéssel is lehessen információt szerezni. Nincsen tanúvédelem a tényfeltáró bizottság munkájában, vagy nyomozó bizottság munkájában sem. A rokonok kötelesek szeretteikkel kapcsolatos ügyekben tanuként megjelenni azok előtt is, akik adott esetben az elkövetők. A, az eltűnések, a kényszer alapján való eltűnések egyének vonatkozóan azt jelzik, hogy be kellene vonni a hírszerző ügynökségek és biztonsági erőket a felderítési munkában minden személy számára megfelelő védelmet kell biztosítani, a rendelkezéseket pedig teljes mértékben a területen is érvényesítetni. Egyre romlik a helyzet az újságírás szempontjából is, és hadd szóljak néhány szót az újságírók védelméről. Az Amnesty International védelmi, véleménye szerint Pakisztán az egyik legveszélyesebb az újságírók számára, az alapján milyen gyakran és milyen számban támadják meg a szakmagyakorlóit. 2010-ben legalább 15 újságírót öltek meg, az állami és nem állami erők közti összecsapások során 2011-ben 9 eset célirányos támadás áldozatának munka közben, az elmúlt három hónapban pedig többen már meghaltak. Pakisztán egészében az újságírók és a média munkások halákat fenyegeti a zaklatás, a halál, a, a a haderők részéről is egyre gyakrabb jelzések érkeznek a korrupcióról, az erőszakról, és ez befolyásolja a munkájukat. A független újságírók és az északnyugati területekről szóló beszámolójuk során különös veszélynek vannak még ezen felül is kitéve. Az elmúlt évben hét újságírót öltek meg célirányos támogatás során még a legnagyobb városokban, Iszlámabadban, Kohácsiban is a vezető újságírók is fenyegetésnek vannak kitéve, állami vagy nem állami szereplők fenyegetésének. A biztonsági erőket tájékoztatni kell ezekről a fenyegetésekről, és a Klampendámban a szólásszabadság ellen az állami hatóságok soha nem látott formában beavatkoztak akkor, amikor felléptek a független újságírók ellen. A vezető hírügynökségi, bocsánat, hírszerző tisztek is ugyan nem publikusan, de jelezték ezeket az eseteket. Szeretném pedig e, most elmondani, hogy a, a, vizsgálóbizottság előtt megjelentek tanúk is ezekkel az esetekkel kapcsolatban. Így van. Iszlamabadban május, tavaly május 31-én megöltek egy újságírót, aki az emberi, eh, a Human Rights Watch-nál hátrahagyott iratokat, amelyből kiderült, hogy a VISI eh, fenyegetett korábban. A Human Rights Watch pedig igenis eh, hisz ennek, és ezt követően találták meg az újságíró holttestét. Nagy csalódás ez az eset annak ellenére, hogy igazolni tudom azt, hogy a, a vizsgálóbizottság előtt több újságíró is beszámolt arról, hogy katonai hírszerzés is érintett az újságírók bántalmazásában, zaklatásában. A bizottság azonban sajnos nem tudta feladatát elvégezni és meghatározni, hogy kik voltak az újságíró esetében a gyilkosok. Reméljük, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament egyértelművé tudja tenni a pakisztáni kormány számára, hogy ennek az újságírónak az esete, amely kiemelten fontos, nem söpörhető a szőnyeg alá. A felderítésnek folytatni kell, és bárki is legyen az elkövető, felelősségre kell vonni. Ez egyfajta lakmuszteszt ha ennek a bizonyos gyilkosságnak az elkövetői felelősségre lehet vonni, akkor ez elriasztó lehet további zaklatásokkal szemben, különösen a hírszerzés által zaklatott esetekre vonatkozóan. Van igenis némi felelősségre vonás, de mégis nagy csalódás az, hogy ez nem éri el a szükséges szintet. a beszámoltató felelősségre vonással kapcsolatban az Amnesty International nem tud egyetlen egy olyan e, ítéletről sem, amelyet e, Armad Sheikh 2002-es e, ítélete óta újságírógyilkosságban hoztak volna. A kínzás, bántalmazás, gyilkosságra vonatkozóan bizonyítékok jelen megvannak a, a a törvényszéki orvosi jegyzőkönyvekből, de ennek ellenére nem sikerült ítéletet hozni ilyen esetben. A kormányzat támogatásával a, bizot, a hatóságok nem érzik úgy, hogy, hogy munkáj, az újságírók munkájának elvégzése érdekében védeni kell életüket. A kormány adhok védelmet tud csak biztosítani, ez természetesen semmiféle rendszerszerű kereteket nem ad az újságírók munkájának, és a közfigyelmét is elterelik erről. A biztonsági részletek, egy jellemző példa, két olyan médiamunkás, esete, aki Safraszá meggyilkolásáról 2011. júniusában értesítették a hatóságokat. Mindkét ember jelezte az Amnesty Internationalnek, hogy saját biztonságukat ugyanaz a para, a félkatonai testület fenyegette, aki Szefresárt is meggyilkolta. Fel kell szólítani Pakisztánt, hogy biztosítsa, hogy aktivisták és újságírók jogszerű munkájukat eh, támadások, kínzás és egyéb fenyegetésektől mentesen vége, végezhessék. Igazságot kell szolgáltatni az újságírók ellen elkövetett eh, esetekben. Köszönjük szépen, igen, részletes volt ez az emberi jogi helyzet eh, beszámoló és az újságírók elleni támadások beszámolója. A következő hozzászóló Chapman úr a kisebbségi jogok csoportjától, aki a kisebbségi és vallási jogok szabadságáról beszél. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet a Parlamenti Albizottság titkárságának, hogy meghívtak ide, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek a Minority Rights Group International nevében szeretnék elmondani azt, hogy a régióban, Pakisztánban mi a helyzet a kisebbségi jogokkal. Pakisztán, Pakisztán előtt nagyon komoly kihívások vannak, vallási szabadság, illetve kisebbségi jogi szempontból. Ez hát előttem szólók, Hassan úr, illetve Pasztaki hogy is beszéltek már erről, próbálom nem megismételni azt, amit ők elmondtak. While I'm, uh, while I'm aware that the parliament is also... Nos, az Isten káromlással kapcsolatos törvényekről is volt már szó, de el kell mondanom azt, hogy, hogy Sabán Batit, a, a egy pakisztáni minisztert pontosan azért gyilkoltak meg, mert ezen törvényt próbálta megváltoztatni. Nagyon sok ezzel kapcsolatos gyil, gyilkosság volt. Lahoréban 14-en haltak meg például, aztán fundamentalisták, terroristák meggyilkoltak, meggyilkoltak olyan embereket, akik szerintük nem megfelelően iszlám ritus szerint gyakorolták vallásukat a különböző gyilkosságokért sokszor egyáltalán senki nem felelt, senkit nem vittek törvény elé, és sokszor muszlimokat, muzulmánokat nem muzulmánnak mondanak ki, azért mert úgy vélik, hogy nem megfelelően gyakorolják a különböző rítusokat. Aztán a rendőrség a rendőrség bizonyos helyszíneken biztonsági kamerákat helyezett el, különböző vallási helyszíneken, de nagyon sokszor az ellenlábasok ezeket elmozdítják, és így gyakorlatilag bármit tehetnek. Pakisztánban a kisebbségek esetében nagyon nagy az esély arra, hogy hogy valamilyen zaklatásnak legyenek kitéve. Egy világranglista is létezik erről, és itt Pakisztánnak sajnos nagyon előkelő a helyezése. Általában ezen fenyegetettségi listán Pakisztán mindig nagyon magas helyen szerepel. A muzulmánok aránya körülbelül 90%, de vannak ott szindik, még pastuk, urdú beszélők, akik Indiából érkeztek a partíció után, balucsik, és a keresztény kisebbségek között vannak hinnuk, síiták, de szufik is, iszmájlek, vahájk, keresztények, párszik. Pakisztánban nagyon kevés ember, általában a fundamentalisták, illetve a katonaság irányítja a vallási életet, és általában a vallás szabadságról szóló törvényeket támogatják. Pakisztán alapító alapja 47-ben kimondta az, hogy mindenki számára érvényes a vallás szabadság, illetve hogy a vallás nem játszott szerepet az ország politikai életében. Ami az Isten káromlásról szóló törvényeket illeti, akkor már sokszor megígérte, hogy ezeket megszünteti, de hát nagyon intoleráns az ország. A kisebbségek esetében a zikrik, a kalások, a hinduk, a keresztények és az afrikai eredetű emberek általában sokkal szegényebbek, mint az ország többi része, alacsonyabb a műveltségi átlaguk, 47%-uk nem tud írni, olvasni, és, és a nők esetében még rosszabb a helyzet, tehát a kisebbségi nők esetében. Egyébként a számadatok 2001-esek. A dálitok ellen is diszkriminációt tapasztalhatunk például az elmúlt áradások alkalmával sokkal kevesebb segítséget nyújtottak, nyújtottak nekik. Az oktatás abban is gond van, hiszen az oktatást felhasználják arra, hogy a kisebbségeket megkülönböztessék. A különböző olvasókönyvekben olvasható az, hogy a keresztények hindig nem tudnak igazán elkötelezedni a Pakisztán ügye mellett. ebben a kérdésben a fenntartható, politik, fenntartható politikák minisztériuma az illetékes. Sajnálatos módon a különböző kisebbségek függetlenségi mozgalmát nem támogatja senki. A kisebbségek kisebbség ellenességet a katonaság is gyakorla, gyakorolja. A hinduk számára például különösen hátrányos a katonák diszkriminációja. Említettem, hogy az Ahmadik, a, a, e, muzul, a Ahmadiakról szól egy törvény, mely szerint ők nem muzlimok, így aztán a vallás szabadságuk korlátozva van, és mindenképpen ez egyfajta úszításnak is értelmezhető. A balucsik a balucsikkal kapcsolatos problémákról már beszélt Hassan úr, illetve a síták elleni gyilkosságokról is, úgyhogy erről már nem szeretnék többet beszélni. Nagyon-nagyon sürgősen kéne módosítani, reformálni a törvényeket, például a bizonyítással kapcsolatos törvényt, hiszen itt nagyon nagy hátrányban vannak a nők és a nem muzulmánok, az istenkáromlással kapcsolatos, az istenkáromsor szóló törvény is ide tartozik, illetve hát a, a, az a törvény is, hogy a miniszterelnöknek mindenképpen muzulmánnak kell lenni. Nagyon fontos, hogy az emberi jogok kérdését egyáltalán megismertessük a, a pakisztáni lakossággal, a pakisztáni képviselőkkel, és előtérbe helyezzük a, kép, a kisebbségek jogát. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament dél-ázsiai delegációján keresztül sokat tehet ezért, és egyfajta párbeszédet kezdhet a pakisztáni képviselőkkel. Van egy nagyon nagy arányú csendes többség Pakisztánban, őket kell tájékoztatni, informálni, mobilizálni. Valójában receptívek lennének a pakisztániak az emberi jogi kérdésekre, de sokszor nem hallathatják hangukat, vagy egész egyszerűen nem is tudnak a dologról. kollégáim előtették a pozitív fejleményeket is, ezekről is mindenképpen beszélni kell én is hozzájárulnék ehhez. Kvótákat állítottak fel például a kisebbségi női munkavállalók esetében, tehát az állami szektorban egyfajta kvótákkal segítik a kisebbségi nők munkához jutását. Ez általában szövetségi szinten érvényesül. Aztán létezik egy kisebbségi minisztérium is, ez újdonsági, ez korábban csak tartományi szinten valósult, mert mostanában szövetségi szinten is, és remélem, hogy az Európai Gülügyi Szolgálat megpróbál meg nyomást gyakorolni Pakisztánra, hogy tartsák meg szövetségi szinten ezt a kisebbségi minisztériumot. Sabazabadi miniszter volt egy ilyen, neki volt kormány szintű pozíciója, de azóta, hogy a testvére vette át ezen minisztérium vezetését, ez már nem kormány szintű poszt, jó lenne, hogyha az Európai Unió mindent megtenne azért, hogy megmaradjon megfelelő magas szinten a kisebbségi minisztérium. Úgy gondolom, hogy minden szinten támogatni kell a párbeszédet az Európai Uniónak Pakisztánnal, a társadalomban, a társadalom minden, ter- minden szintjén, illetve az összes régióban. Nagyon fontos az, hogy az emberek magatartását, az attitűdjét alakítsuk át. Nem lehet csak földről lefelé építkező vagy ható párbeszéd vagy kommunikáció alapján elérni eredményeket. Tehát Pakisztánt mindenképpen támogatni kell a pozitív fejlemények. köszönöm szépen, Cseppmen úr, és ajánlásokat fogalmazott meg a dél-kelet-ázsiai delegáció szemmel, illetve a külügyi szolgálat felé. Most Jean Lambertnek adom át a szót a dél-kelet-ázsiai delegáció elnökének. Thank you. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a felszólalóknak is, hogy hozzászóltak. Volt néhány pont, amely a parlamenti oldal párbeszédét illeti Pakisztánnál. Nehézségek vannak ezen a területen, nem csak azért, mert nálunk is vannak problémák, hogy delegációként Pakisztánba utazhassunk. Eddig csak egy rövid látogatást tudtunk tenni. Remélhetőleg az év végén, vagy az év, később az évben sikerül majd egy további látogatást tenni Pakisztánba. Voltak olyan kérdések, amiket felvetettek, ezekről már beszéltünk a parlamenti képviselőkkel, kormányzati miniszterekkel Pakisztánban, és akkor is beszélni fogunk erről, hogyha ellátogatnak ide majd. Felvetettük az nemzetközi egyezmények kérdését, és főként a politikai jogokról szóló egyezmények kérdését, és láthattuk azt, hogy a pakisztáni oldal, a pakisztáni fél a látogatásunk óta próbálja javítani a helyzeten. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy támogassuk a polgári kormányt Pakisztánban. Ez a legfontosabb számunkra rendkívül fontos fejlemény ez, és szeretnénk látni azt, hogy, hogy tényleg egy polgári kormányt választanak meg az emberek. Voltak viták olyan kérdésekről is, amelyek az elszámoltathatósághoz kötődnek. Sokan emlegették ezt ma, sokan emlegették a fel, legfelsőbb bíróság kérdését. Tudjuk, hogy itt van a kormányal szemben egyfajta feszültség. Az igazság szolgáltatása a legfelsőbb bíróság alatt áll, és hallhattuk azt, hogy voltak olyan elképzelések, amik nem voltak igazán realistikus, reálisak. Beszéltek az Istenkáromló törvényekről is, de mindenképpen nagyon fontos az, hogy az említett törvények megváltozzanak. Pakisztánon belül kell elindulnia ennek, nem egy külső nyomásként kell ennek megjelennie. Tehát hogyan lehetne ezeket a törvényeket a legjobban megváltoztatni? Szeretném hallani ezzel kapcsolatban a véleményüket. Felvetettük a rendőrség munkáját is, és azt, hogy mennyire lehet tudják támogatni, mennyire lehet támogatni egy hatékony rendőrség létre jöttét, hiszen nagyon sokat hallunk a katonaságról, de a rendőrség szerepéről nagyon keveset hallunk, és hogyha az embereket bíróság elé kívánjuk állítani, akkor a rendőrség szerepe rendkívül fontos ebben. Ma délután lesz egy delegációs ülésünk, és beszélni fogunk a, az Európai Unió, illetve a pakisztáni kapcsolatok további jövőjéről, de hogy tudják, az emberi jogi párbeszéd nagyon fontos számunkra, és eh, ennek a fejlesztése és ennek a támogatása, illetve a polgári kormány támogatása nagyon fontos számunkra, mert hogyha szeretnénk előlépést, akkor nem hiszem, hogy egy újabb katonai kormányt kellene látnunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Jean Lambertnek. Most pedig két szakértő szeretne hozzászólni az EKS részéről, és eh, gondolom önök készítik elő Lady Ashton látogatását is, és bizonyára vannak új információik is. Görc eh, úr itt van, aki az emberi jogok politikájának részlegének vezetője, illetve Wright asszony, aki a Pakisztánnak foglalkozik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadóknak is. Nagyon érdekes összefoglalókat kaptunk eddig. Erre építeni szeretnék, hiszen nagyon sok közös elem van a között, amit a Human Rights Watch, Amnesty International, Chapman úr és Lambert asszony elmondtak. Mint tudják, hivatalos emberi jogi párbeszédet indítottunk Pakisztánnal, David eh, Térrel, sajnos aki már nem tud itt lenni, társelnökök eh, voltunk. Én magam is jelen voltam a legutóbbi eh, párbeszéd megbeszélésen, és a, itt volt ez legutóbb Brüsszelben, február 6-án az emberi jogi kérdéseket a negyedik EU-Pakisztán közös bizottsági ülésen is folytatni fogjuk, úgyhogy ezek a legfrissebb hírek. Ha elmondom, hogy milyen napi rendi pontjaink is voltak, akkor persze semmi meglepőt nem találnak ebben, hiszen jelentős mértékben átfedi azokat az elemeket, amelyekről a szólás és vallásszabadságról említettek, hiszen ez is téma volt, a kisebbségi jogok, a nők jogai fontos volt, igazsághoz való hozzáférés, a halálbüntetés. Nos, ez egy olyan kérdés, amiről mostanáig nem igazán beszéltünk, de új fejlemények vannak. Moratórium van, de mégis mintegy 27 esetben még érvényesítik a halálbüntetést, mintegy 8000 ember nek van halálos ítélete, és a mai napig halára ítélnek, illetve végrehajtják a halálos ítéleteket. Annak ellenére, hogy nagyon nagy örömmel fogadtuk a moratóriumot. Beszéltünk aztán az emberi jogi eszközökkel kapcsolatos aláírásokról, ezek nagyon fontosak, hiszen Pakisztán minden más országhoz hasonlóan, hasonlóan ezeket alkalmazhatná. Végül pedig Pakisztán kulcs szereplő az emberi jogi fórumok multilaterális szereplői között, úgyhogy éppen ezért fontos, hogy Pakisztánnal tárgyaljunk az emberi jogi tanács különböző akcióiról, stb. Az általános kép valóban pozitív fejleményeket mutat. Ahogy az előttem szólók is elmondták, természetesen nem fogok mindent megismételni, csak a legutóbbi híreket tekintve március 9-én a szenátus egyhangulag elfogadta a 2012-es emberi jogi törvényt. Ez tulajdonképpen az, a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságnak a megalakításának az útját készíti elő, és ezek alapján a szükséges intézkedéseket meg lehet hozni Pakisztánban, és megfelelő mandátummal ruházzák fel a párizsi megállapodás értelmében. További fejlemény a párbeszéd keretében az emberi jogi eszközök, illetve egyezmények aláírása, ratifikálása, amelyeket Pakisztán korábban még nem tett meg. Két nappal ezelőtt az EU-Pakisztán csúcs találkozó 2010-es évfordulját ünnepeltük, amikor a politikai jogokra vonatkozó egyezményt írták, ratifikálták. Vannak még fenntartások természetesen jelentősek. Időközben sok mindent visszavontak, és az Európai Unió Pakisztánnal a fenntartások miatt ezekkel a kérdésekkel még nem foglalkozott. Néhány ilyen kérdés, ami a továbbiakra is megmarad. A kínzás elleni konvenció, az EU és a tagállamok még mindig kétkednek eh, a tekintetben, hogy Pakisztán mely mértékben eh, követi ezt az előadást. Csepen úr alá húzta a az a személyek vallásszabadsággal kapcsolatos jogárt is érintettük. A ICCPR és a KET ezeknek, valamint az emberi jogokhoz való hozzáférést előfeltételnek tartják. Nos, ezek azok az emberi jogi eszközök, amelyeket az EU a Pakisztánnal kapcsolatos kereskedelempolitikában kíván előfeltételként meg felvetni. A fundamentalista környezet erősödésével kapcsolatban aggodalmunkkal adtunk hangot, és erről hallottunk, úgyhogy nem részletezném. Még hat, hangsúlyoztuk, ezt elmondanám, hogy szélesebb választ kell adni arra, erre a problémára. Valóban vannak erőfeszítések az intoleranciával szemben, az, az elleni fellépésben. Ez egy olyan üzenet, amelyet Lambert asszony is jelzett. Ezt csak pakisztáni barátaink felé jelezném. Röv, tehát nagyon rövid idő alatt kell megtalálni a fenyegetettek számára a védelem lehetőségét. A büntetlenség elleni harc nagyon fontos hosszú távon pedig segíteni kell egyfajta mentalitásváltást a lakosság körében is. Ez képzés, média, és ahogy Chapman úr is mondta, a pakisztáni társadalmon belüli párbeszédet kellett, kell erősíteni. Abati úr, és elleni támadás rendkívüli sok volt számunkra, ugyanúgy, mint Azsia Bibi esete, aki bírósági eljárás keretében ugyan, de rendkívüli kínzásnak vetették alá pozitív fejlemények között említeném még azt is, hogy a nők jogaival foglalkozunk, ez prioritást jelent az EU tagállamok akciói keretében. A jogszabályi fejleményeket üdvözöljük, természetesen nem lehet a gyakorlatba átültetni két hét alatt ezeket a jogszabályi változásokat, hiszen nagyon sok munkát igényel a társadalmon belül, a hírszerzésben, a bírósági munkában. De üdvözlendő, hogy a jogalkotási tevékenységen túl a Pakisztánon belül belátható a további kapcsolódó munka, jogalkotáshoz való, jogalkotási változásokhoz való alkalmazkodás. Az emberi jogoknak vannak forrásai is, ezekről is hallottunk. Ha iszlámádban megy az ember és az újságot kézbe veszi, akkor szembeötlik a független szabad sajtó léte. Vibrál a társadalom, társadalmi élet is, ahogy említették. A kormány meg is tudja védni, védeni a szektáns erőszak az extremizmussal szemben az állampolgárokat, illetve az újságírókat. Nagyon fontos, hogy ezeket különböző programokkal az Európai Unió is támogatja, mármint a, a sajtószabadságot, a sajtó függetlenségét, a, az éledő társadalmat. Utolsóként a multilaterális szempontokat szeretném említeni. Pakisztán New Yorkban és Genfen saját jogon is fontos szereplő, de különböző egyéb testületben is, a, DOIC-ben is részt vesz. Hála közös erőfeszítéseinknek sikerült Pakisztán helyzetét az emberi jogi tanácsban, az, az ENSZ közgyűlésében biztosítani, és konszolidáltuk azt a, a vallásszabadsága kapcsolatos nemzetközi választ is, amelyet a pakisztáni helyzetre adtunk. Az Európai Unió a vallásszabadságra és a, bocsánat, a vallásszabadságra összpontosít a nemzeti jogi normák keretében. A pakisztáni fejleményeket pedig ennek keretében kell aláhúzzuk, és konkretizálni, konszolidálni kell Genfben, a hét második felében ezeket az eredményeket, hiszen akkor fogják az EU vallás és hittel kapcsolatos szabadságjogok egyezményét. Természetesen nincsen mindenre vonatkozó megbizatásunk, csak azt említeném meg, hogy Pakisztán az OIC képviselőjeként igen erős álláspontot képvisel az a, a, hozzáfér, a, a jogokhoz való hozzáférhetőséggel kapcsolatban, az erőszakkal szembeni fellépéssel kapcsolatban. Nagyon különböző felfogások vannak természetesen az LG, és igen, határozott az OIC-ben az ellen vélemény ezzel kapcsolatban. Én most abba hagynám, és Mihályla a két oldalú kapcsolatokról fog beszélni. Köszönöm szépen, Körcs úr, nagyon átfogó beszámolót hallottunk és köszönöm azt is, hogy tájékoztatott minket a pakisztáni emberi jogi helyzetről, illetve az ENSZ-ben a kérdésben folyó vitáról. Szeretném jelezni, Rájt asszony, hogy sajnos egy picit késésben vagyunk, és még nem kértek szót a képviselők. Thank you. Um, I will be very brief. Köszönöm, ígérem, rövid leszek. Valamit azonban érdemes lenne mondani arról, hogy az EU és Pakisztán beleegyeztek abba, hogy öt évre elkötelezik magukat terv mellett. Ez a terv egyfajta politikai együttműködést jelent Pakisztánra, és ebben szerepelnek az emberi jogok is. Az emberi jogi kérdésekről tehát lesz szó, ez nagyobb vizibilitást kap, és arra számítunk, hogy emberi jogi párbeszéd egy gyakorisága is megnő ebben az öt éves időszakban. Ami a programot illeti, tehát milyen ütemtervünk van, mi hogyan fogunk eljárni Pakisztánban, hogy segítjük a helyszínen a emberi jogi programokat, projekteket. Jelenleg indítunk el egy programot a a rendőrségi és bírósági munka megerősítésére a katobai tartományban. Az emberi jogi kérdésekről tájékoztatunk, a letartóztatók jogairól képzünk rendőröket, illetve bírósági bírókat. Aztán polgári jogok, a választási törvények módosítása, itt is nagyon komoly információra, információ átadásra, tájékoztatásra, képzésre van szükség. Aztán az emberi jogi aktivisták, illetve az aktivista tevékenység elismerése, az nők jogainak kérdése, ez erre a projektre másfél millió euróval euróceánunk, illetve a, a sérülékenyek vagy szolgáltatottak igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését is 40 millió euróval segítjük. Ennyit szeretném volna mondani, és így a képviselőknek is marad még ideje. Elnök, köszönöm szépen. Most megnyitom a lehetőséget a képviselők számára. Tőkés út. Elnök asszony, I shall speak in Hungarian. Elnök asszony, nagy megrendüléssel és együttérzéssel hallgattam végig a beszámolókat. Annak idején többször is alkalmam volt találkozni Sábház Batti miniszter úrral, nem tudom megérteni, hogy Chapman úr, hogy miért szűnt meg a minisztéri, minisztériumi kormányzati rangja a Sábház Bátti testvére által vezetett hivatalnak, az biztos, hogy nagyon sokat jelentett egy olyan karizmatikus vezető, mint amilyen Batti úr volt. Tehát nagyon hiányzik egy ilyenfajta egyéniség, aki exponálja ezeket az ügyeket, és ezért örvendünk, hogy itt vannak Hassan úrék, hogy, hogy tényleg komoly, rongos bemutatását adták a pakisztáni helyzetnek kérdéseim volnának, mi a, mi a helyzet a civil társadalom, a pakisztáni civil társadalom terén. Tehát úgy tűnik, hogy teljesen kiszolgáltatottak a vallási kisebbségek, hogy nem, nem tud erőre kapni egy erőteljes civil összefogás Pakisztánban. Lehet, hogy naívnak tűnik a kérdés egy, egy autoriter muzulmán társadalom vonatkozásában, de mégis ebbe az irányba kellene haladnunk. Aztán felvettem még azt a kérdést, főleg a külügyi szolgálat irányába, hogy rengeteg eh, pakisztáni, rengeteg muzulmán él az Európai Unió országaiban. Eh, ez az európai modell, az ez, ennek az európai mintának a, az érvényesítése. Hát végül is az egy szörnyű, hogy itt eh, keresztény többségű országokban béké, miközben békésen élnek a muzulmánok, és ez nagyon helyes, ugyanakkor a muzulmán világban, ázsiai részeken pedig drasztikus, brutális üldözést szenvednek a vallási kisebbségek, köztük a keresztjének is, és akár egy miniszter, mint Batti úr is életével fizetett ezért a vallási intoleranciáért. Ezt az európai modellt, vagy a kölcsönösség a kölcsönösség elvét talán jobban lehetne érvényesíteni a példaadás, illetve a tárgyalások rendjén és a példaadás erejével. Végül azt vetném fel, hogy éppen Howitt úrnak az emberi jogi évi jelentését tárgyaljuk, kellene egy ilyen jelentést írnia a, a vallásszabadság a kisebbségi vallások és általában a vallásszabadság helyzetéről a világ viszonylatban, ez minden évben egy ilyen jelentést kellene. Aztán már elhangzott ez a javaslat, de én megismételném ezt a javaslatot, és Eston asszonynak különleges figyelmet kellene szentelnie erre, még az eddiginél is jobb többet. Thank you, Mr. Tokish. And I give the floor to Mr. Benyon. And if you could also be brief in the question or statement. Uh, I'll certainly be brief. Um, I, I, I was fortunate enough <clears throat> to uh, meet with um, the Supreme. Köszönöm szépen, rövid leszek. A az emedi közösség a Madi közösség egyik képviselőjével találkoztam vasárnap. Chapman úr nagyon helyesen kiemelte, hogy az amádik nem nevezhetik magukat muzulmánnak Pakisztánban. És úgy tűnik, hogy pedig nagyon helyesen ők mondják, hogy muzulmánok, ráadásul progresszív jellegű muzulmánok. A második kérdés, ami volt, hogy a politikai jogok gyakorlása is nehéz. Nem csak a szavazás, hanem a szavazások bejegyeztetése is jelentős nehézségek voltak a tekintetben, hogy Pakisztánban valaki szavazhasson, szavazásra jogosultnak regisztrálhassa magát, és kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e változás, várható-e, és nem lehetne erőteljesebb változásokat várnunk. Köszönöm. Ha lehet, én is kérdeznék. Nagyon sok mindent hallottunk az emberi jogsértésekről kapcsolatban, tele van a szekrény vele, ha szabad ezt mondani. A szakbizottságban egy tanulmányt tervezünk az emberi jogok megsértéséről, és az új szindrómákról. Pesztaki asszony is említette a terrorizmus elleni intézkedéseket és az emberi jogsértések elleni fellépéseket akkor, amikor majd erről beszél. Azt terveztük, hogy ezzel kapcsolatos szakértőt is meg tudunk hívni, de mivel most nem kaptunk el az emberi jogsértésekkel kapcsolatos információt, nem tudom, hogy néhány szót tudna erről mondani. Vitát nem tudunk természetesen most nyitni erről, de tervezünk a későbbiek során egy tanulmányt. Röviden megadom a szót Lambert asszonynak, és utána minden szakértőnek, és Tőkés úr kérdésére a külügyi szolgálatnak a választ lehetőségét. The, the issue about the, the was... Szerettem volna kérdezni az Amádikkal kapcsolatban, hogy ott tudom, itt már van egyfajta előlépés. Gáler úr az Európai Parlament részéről részt vett a választás megfigyelésében Pakisztánban, és foglalkozott ezzel a kérdéssel, rendszeresen ellátogatott Pakisztánba, és úgy tűnik, hogy van egyfajta előremozdulás ebben a kérdésben, és még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Ha jól tudom, a Nemzetgyűlés tegnap elfogadott egy egyhangú, nem tegnap történt ez, hanem egy héttel ezelőtt, de egyhangulag elfogadott egy állásralást az eltűnt személyekről, és egy vizsgálatot fognak létre, vizsgálóbizottságot fognak létrehozni a nemzetgyűlésen belül, hogy nyomon kövessék ezt a helyzetet. Úgy gondolom, hogy eh, nyomon kell követni Salim Ezade újságíró meggyilkolását, és ezzel is foglalkozni kell akkor, hogyha megvizsgáljuk a válaszokat. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig nagyon gyorsan megadom a szót azért, hogy megválaszolják a kérdéseket, és Csepmen úrral kezdjük most. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nem tudok minden válaszra, nem, nem tudok minden kérdésre választ adni, de néhány pontot azért kiragadnék. Egyetértek a parlamenti képviselővel, Tőkés úrral abban, hogy nem elfogadható az, hogy nincs miniszteri szinten képviseltetve a kisebbségek ügye. Úgy gondolom, hogy erre mindenképpen ösztönözni kell a kormányt. Arról van szó, aki kijelölte ezt, Báti úr ö, testvérét jelölték és valószínűleg neki lesz hasonló hitelessége, ebben a kérdésben, de ő sajnos nem volt képviselő, és nem lehetett ezért miniszteri megbízott. Nagyon fontos az, hogy a civil szervezetek tényleg működőképességek legyenek. Jean Lambert arról kérdezett, hogy amikor Pakisztánban mi fellépünk, akkor ennek nem kéne egy nemzetközi hangnak tűnnie, hanem inkább olyannak kell lennie, ami belülről akarja a változást. Nagyon nehéz ezeket a dolgokat összehangolni. Például az én szervezetem is szembe kell, hogy nézzen ezzel a dilemmával, hogyan tudunk a helyi partnereinkkel együtt fellépni, mindig azt mondják, hogy szeretnénk, hogy ott lennénk, ez egyfajta támogatottságot jelent nekik. Másrésztről viszont ez hozzájárul ahhoz a dinamikához, hogy azt gondolják, hogy ez egy külsőleg rájuk erőltetett hang, és nem pedig belülről a civil társadalomból fakad. Tehát nagyon nehéz ezt a dolgot megoldani, főként Pakisztán esetében, hiszen itt eléggé nagy az érzékenység a külső hatásokkal szemben, nagyon fontos az, hogy tényleg egy belülről fakadó törekvésnek tűnjön ez, és nekünk is kicsit inkább háttérbe kell maradnunk a mi szervezetünknek is, de nagyon fontos támogatni a civil társadalmat, és az Európai Külügyi Szolgálatnak is erre kell törekednie. Tudom, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak van egy programja, amelyel az emberi jogi aktivistákat támogatják, és ez egyfajta prioritás Pakisztánban. Például lehetne támogatni őket azáltal, hogy képzik az emberi aktivistákat, egyfajta kockázat felmérést tanítanak nekik, megfelelő eszközöket adnak az emberi aktivistáknak, hogy jobban tudjanak, biztonságosabban tudjanak közlekedni, jobb kommunikációs eszközöket adnak, tehát ez egyfajta ajánlás lenne részemről. Köszönöm szépen. Hasztákia asszony következik. Nagyon szépen köszönöm. Három pontot szeretnék kiragadni a civil társadalom hangjával kapcsolatban, illetve az Isten káromlással kapcsolatban. Pakisztánban főként a nők jogaival foglalkoznak, a kisebbségi okkal, de Abáti halálával bizonyos hangok elhang, elhalkultak, főként az istenkerülő törvények esetében, és a civil társadalom kicsit megbénult. Én tudom, hogy ez egy nemzeti ügy, ami Pakisztánt illeti, és a pakisztáni kormánytól függ az, hogy politikai akaratot mutassanak arra, hogy foglalkozzanak az istenkáromló kérdéssel. Volt erre lehetőség 2009-ben, azután, hogy támadás érte keresztény kolóniákat, ezt követően a kormány azt mondta, hogy át fogja tekinteni, amelyek károsak a vallásos együttélés szempontjából, de a kormány nem igazán követte ezt az ígéretét. És ez a kérdés megrekedt ez nagyon érzékeny kérdés Pakisztánban, és tényleg itt Pakisztán nemzetközi partnereinek kell segítenie a kormánynak, hogy sikerüljön megoldani ezt az ügyet. Ami pedig az Európai Ügyi Szolgálat projektjeit illeti a rendőrséggel, illetve az igazságszolgáltatás szerepével kapcsolatban, tényleg szükség van egy emberjogi tréningre, de szeretnék rámutatni arra is, hogy különböző törvények léteznek, amelyek eh, eddig eh, még nem látott hatalmat ruháznak a biztonsági erőkre, főként eh, Fatában. Nem tudom, hogy ismerik-e, de a törzsi területeken élők pakisztáni állampolgárok, és megkapják az ütéltő jogokat, viszont a pakisztáni alkotmány értelmében a legfelsőbb bíróság az, amelyik végre tudja hajtani az emberi jogokat az országban. A pakisztáni alkotmány kizárja a törzsi területeket a legfelsőbb bíróság végrehajtásából. Ez azt jelenti, hogy a patán élők nem élvezhetik ugyanazokat az alkotmányos jogokat, mint a többi pakisztáni. Mindemellett a kormány nemrégiben jóváhagyott egy törvényt, amely, amelyel újabb hatalmat ruháznak a biztonsági szolgálatokra, embereket feltartóztathatnak, tehát nagyon könnyű elítélni bárkit ezáltal, és nem lesz megfelelő bírósági eljárás. Okay. Um, um, in terms of the National Human Rights a Nemzetközi Emberi Jogi Bizottság uh, kérdésében ezt üdvözölném, de egy ilyenfajta bizottságnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy megvizsgálják a emberi jog megsértését, és tényleg tovább kell tenni az elkövetőket. Még egy dolgot engedjenek meg. A Nemzetgyűlés állásrólását üdvözöljük, és üdvözöljük azt, hogy a parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel, de számos bizottságot hoztak létre 2008-ban azért, hogy megvizsgálják az eltűnéseket Pakisztánban, és ezek a bizottságok igazából csak szavakat használnak, és semmi nem történik konkrétan. Tehát az elszámolt hatóság az egyetlen módja annak, hogy tényleg sikerüljön előlépést elérni a pakisztáni emberi jogok javulása területén, tehát mindenképpen um, igazságszolgáltatásra és megfelelő eljárásokra van szükség. Thank you. And now finally, no, not finally, then have... Köszönöm szépen. Most pedig Hasan úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Nos, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az Ahmadi közösség által tapasztalt diszkrimináció elfogadhatatlan, ez bármilyen törvénynek ellentmond, a kérdés nem az, hogy muzulmánok-e vagy sem, a gond az, hogy a pakisztáni állam úgy döntött, hogy ő, ő kötheti ki azt, hogy melyik, alatt, melyik állampolgárának mi az identitása, tehát milyen közösséghez tartozik. 2006-ban a nők védelméről született egy törvény, és ez nagyon komoly lépés volt, ez egyfajta sablont jelent azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ezt a kérdést vizsgálni. Ez segít abban, hogy a diszkriminatív, diszkriminatív törvények előbb-utóbb feloldódjanak, és egyre jobban a nők védelmét szolgálják a jogszabályok. Ebben az EU-nak komoly szerepe lehet, tehát ezt a fajta nővédelmi attitűdöt kell ösztönözni. Aztán a kisebbségek támadása. Nos, a büntetlenség is mutatja, hogy milyen komoly igazságtalanság látható Pakisztánban. Extremista, ka, extremista katonákat ment fel a pakisztáni törvény, nem számoltatja el őket, nem vonja őket felelősségre és a rendőrség és, a, és az igazságszolgáltatásnak is van ebben némi része, hogy az elmúlt három évben az igazságszolgáltatás ugyan, ugyan független volt, de de ne felejtsük el, hogy azért itt is vannak magas szintű beavatkozások a kormányból. Nos, a gond az, hogy az alapvető igazságszolgáltatáshoz való jog nincs problémája nincs megoldva a Pakisztánban. Tehát nagyon fontos az, hogy a rendőri szerveknek, szerveket jobban figyelemre lehet, vagy felelősségre lehessen vonni, hogy jobban hozzá lehessen jutni az igazságszolgáltatáshoz, és azt gondolom, hogy a kisebbségek megfelelő védelmét úgy lehet, végrehajt, úgy lehet elérni, hogy jobban végrehajtják az őket védő jogszabályokat. Tőkés úr, ez a kérdés mindenkire hatással van Pakisztánban, de hát alapvetően ez egy katonai, katonaság által dominált állam. Vannak pozitív fejlemények ugyan, de nagyon komoly fenyegetettség tapasztalható még mindig az országban. Nem tudom, említett a reciprocitás, kölcsönösség elvét, nem tudom, hogy ez pontosan mit jelentene Pakisztánban. Lehet, hogy ez nem is igazán működne. Aztán a drónok kérdése, ezt említette elnök asszony, amikor amikor ö, ilyen dróntámadások ö, érik a lakosságot, akkor mindig nagyon-nagyon sok a, az áldozat, és úgy gondolom, hogy ezeknek, minden, ezeknek mindenképpen véget kell vetni, hogyha senkit nem vonnak felelősségre, akkor különösen. Köszönöm. Hát Sáros, már 20 perces késében vagyunk, úgyhogy Görc urat arra kérem, hogy egy percben válaszolj. Köszönöm, már az előbb sem húztam túl sokáig a szót. Nézzük a kölcsönösség kérdését. A legjobb kölcsönösség az, hogyha azt mondjuk Pakisztánnak, hogy ugyanazon egyetemes elveken egy- egyetemes elvekre alapítsa kapcsolatát az EU-val, eh, mint eh, ahogy ezt viszont tesszük, illetve az eh, illetve hogy tegyen eleget azon egyetemes mm, egyezménynek, amely kimondja a vallásszabadságot, ezt ratifikálta a Pakisztán, tehát ezeket az egyetemes normákat elfogadja a Pakisztán is, várjuk el tőlük azt, hogy ugyanazen egyetemes értékeket ismerjék el, mint mi. Főleg, hogy elkötelezték magukat emellett. Nem kell szembeállítani egymással a különböző felekezeteket, vagy, vagy vallásokat. A kisebbségek gondja, a szekták gondja jelen van Pakisztánban, illetve a muzulmán közösségen belül is ott is vannak szunita és vagy szunni és síita közösségek. Tehát nem arról van pusztán szó, hogy a keresztények és a többi vallás egymással szemben áll. Azon azt gondolom, hogy tágabb értelemben kell ezt a kérdést vizsgálni. Köszönöm. And, uh, I have to... Köszönöm. A pakisztáni misszió képviselőjének sajnos azt kell mondanom, hogy most nem tudom neki megadni a szót, mert nincs időnk, de hogyha egy írásos nyilatkozatot ad le, az szerepel a jegyzőkönyvbe. Öt percet kérek, csak nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mindenre tudjak, mindenre tudjak reagálni. Elnök, elnézést kérek, nincs időnk. Van még egy napi rendű pontunk. És biztosítom arról, hogy írásos nyilatkozatát fölveszük a jegyzőkönyvbe, és nem sokára úgyis napirendre kerül Pakisztán kérdése még egyszer, és akkor mindenképpen megadom önnek a szót. Hát az a véleményem, hogy akkor egyoldalú ez az egész vita. Igen, mondja az elnök, ezt tudomásul vettük, és még egyszer arra kérem, hogy írásban adja le nyilatkozatát. We come to our next uh, item. We have now every... A következő napi rendi pont amihez elérkeztünk, fél óránk van erre a különböző arab országokra. Térünk ki most, a marokkói helyzetet tűztük napirendre. Itt van közöttünk Michel Tubiani úr az Euromed emberi jogi hálózattól, aki a végrehajtó bizottság tagja ott, és itt van David Gír, az a külügyi szolgálat emberi jogi részlegétől. E, Manuel Alem urat is üdvözlöm, Marokkó elnökét. Nagy lehetőség van arra, hogy beszél, lehetőség volt már arról, hogy e, korábban beszéljünk, és elmondta, hogy milyen reformok lépéseket tett a kormány, többek között az emberi jogi intézmény létrehozásában. Kérem azokat a vendégeket, akik nem figyelnek erre a napi rendi pontra, menjenek ki a teremből, hogy csökkenjen a zaj, és figyelhessünk a következő vitára. Lépjünk tehát tovább, és az első hozzászóló Mise Tubiana úr lesz. Bonjour, merci de, de nous recevoir. Köszönöm szépen. Köszönöm egyáltalán, hogy meghívtak. Tudják, hogy a marokkai királyság alkotmányos reformokat indított el. Néhány hónapja indult el, de még rendkívül lassú. Üdvözlendő több szempontból is, hogyha összefoglalhatnám röviden a következőket. Tudom, hogy nincs sok időm, tehát szimbolikus értelemben elismerik a többszörös marokkó identitást, a berbereket, a zsidókat, van egy arab, muzulmán világ, amit elismernek. A parlament jogalkotói hatalmát elismerik, hogy a király a jogalkotási folyamatban nem, alkozik, nem avatkozik bele. Ez azonban még viszonylag lassan halad előre, nincs elegendő lépés, nincsen elegendő eredmény, természetesen nemzetközi visszhangja is van ennek. Óvatosnak, figyelmesnek kell lenni. Mindenképpen bátorítani kell ezeket a lépéseket, nem túlzott kritikával fogadni. A legfontosabb ma az, hogy van 25 olyan törvény, amelyek alapvetően a királyság működését biztosítják. Az öt éves mandátumperiódusokat írják elő, de nem biztos, hogy a törvények elegendőek lesznek, sőt éppen ellenkezőek. Nagyon fontos azonban a hatályba lépésük. Ezekre vonatkozóan az első ajánlás az az, hogy a parlament ellenőrző hatáskörét erősíteni kell. Nincsenek olyan közigazgatási eszközök, amelyekkel ellenőrizni lehetne a lépéseket. Pontosan erre vonatkozó megbizatást kell a marokkói parlamentnek adni, hogy minden szinten erősebben járhasson el. A második dolog az igazságszolgáltatás és az igazságügy függetlensége. A minisztérium természetesen reformbejelentésekben bejelentésekben eh, bővelkedett, de az alkotmányban és az igazságszolgáltatás és igazságügy függetlensége szerepel az emberi jogok, az emberi jogi kérdések is, de mint mondtam, ez, ez a terület sem érett még. Az első konzultációkra sor került, de nincs még olyan projekt, amely a konzultációkból megszülethetett volna. A konzultáció sem jutott túlzott mértékben előre. Úgy gondolom, hogy mindenképpen tenni kell ezen a téren valamit. A harmadik szempont, amit szintén fontosnak tartok én személyesen is, ez pedig a nők jogainak sorsa a következő időszakban. A nők, női jogok alakulása. Ha Marokkóban jár az ember, ö, akkor sok mindent tapasztal. Amikor mi ott jártunk, akkor a családügyi miniszter nem akart fogadni minket, nem akarta tartani magát a, a vizsgálóbizottság, az Eidó vizsgálóbizottsághoz sem, ők is ott voltak akkor. Ez már az együttműködés hiányának a jele, és ez ellen tenni kell valamit vannak ezen kívül olyan dolgok még, amelyeket meg kell vizsgálni. Mindenképpen előrébb kell lépnünk. A sajtóban például ma reggel megjelent, hogy Rabatban tüntetés volt. Egy fiatal lányt, fiatal nőt arra kényszerítettek, hogy a rajta erőszakot elkövetőhöz hozzámenjen feleségül, és a fiatal nő öngyilkos lett inkább, az elkövetőt pedig nem büntették meg. Nos, ezek olyan dolgok, amelyeken bizony szabály, változtatni kell. Ezek a szabályok nem maradhatnak, mert a jövő szempontjából ez fontos. Ez tulajdon, a következő dolog pedig az utolsó, amit említenék hogy egyrészt tehát üdvözöljük az előrelépést, mégis jelezni kell, rá kell mutatni arra, hogy a törvények kettős értelműek. Egyrészt az egyenjogúságot és az egyenlőséget állítják, ami nagyon fontos ez a ez, valamint a nemzetközi normák érvényesülése, amelyeket ratifikáltak is a belföldön érvényesülő jogokkal kapcsolatban fontosak. Mégis van egyfajta korlátozás, hogy tartani kell a hagyományokat, és Marokkó vált, megváltoztathatatlan identitását. Ez a kétféle értelem Nyilvánvalóan nagyon hosszú tárgyalások vannak mögöttünk, és az Alkotmányozó Bizottság munkáját is óriási tárgyalások előzték meg. Voltak előkészítő tárgyalások, és ezek alapján a, a a, gon- a gondolati szabadságot is fel kellett venni, de nagyon sok minden van, amely még nem felel meg a nemzetközi normáknak, még nem került megfelelően megfogalmazásra. A testvériesség nevében is úgy gondolom segíteni kell, hogy jó irányba indulhassanak el a dolgok. Ez nem visszafelé mutató folyamat, nem regresszív, de a kihívások még mégiscsak előttünk vannak. A törvényalkotás, a törvények kiigazítása, a politikai osztályok, a civil társadalom viszonya, a politika hatalma, a női mozgalmak, ezeket még mind lendületbe kell hozni, sokkal jobban, mint eddig. nagyon jó, hogy megállapítható az, hogy elindult valami az emberi jogi szervezetek Persze mindig többet akarnak, de mégis azért látni kell, hogy elindult valami, és Marokko nemzetközi normákhoz igazodik. Köszönöm szépen Tobiána úr, most pedig megadom Gér úrnak a szót. Thank you very much, Madam Chair. I'll be very short. Um, the European Union, of course, has welcomed the... Uh... Köszönöm Üdvözöljük az elmúlt évben lezajlott uh, választásokat, és itt uh, segítettünk, uh, megpróbáltunk segítséget nyújtani a választások lebonyolításához és megpróbáltuk azt is nem megmutatni, hogyan lehet jó eredményeket elérni. Sikerült pozitív lépéseket elérni, mint például létrehozták az Emberi Jogi Bíróságot, elfogadtak kiegészítő jegyzőkönyveket a nőkkel szembeni diszkrimináció tekintetében, és elfogadtak egy kínzás ellenes egyezményt, és vannak még mindig azonban fennálló kérdések. A fő kérdés az az, hogy hogyan hajtják végre mindezt. Ez egy olyan kérdés, amelyet eh, nagymértékben nyomon követünk. Számunkra nagyon fontos lenne az, hogy az Európai Unió eh, és Marokkó akciótervet végrehajtsák, amelyről tárgyalunk jelenleg marokkói partnereinkkel, és ez magába foglal egy átfogó intézkedés csomagot az emberi jog tekintetében. Ezt le kell még zárni, ezt a tárgyalást, de a tárgyalások, ahogy mondtam, folynak. Ugyanakkor folytatnunk kell a párbeszédet a marokkói partnereinkkel, ezt különböző struktúrákon belül tesszük meg, például az albizottságban itt vannak olyan intézmények, mint például a látogatások, amikor bizonyos illetékesek, illetve később a főképviselő is tesz meg ilyen látogatásokat. Ezen kívül kapcsolatban maradunk a civil társadalommal is, amely egy nagyon fontos szerepet játszik a reformban. A szociális partnereinkkel is tárgyalunk. Mindezt össze kell kötni egyfajta támogatással, jelenleg is segítséget nyújtunk számos területen. Hamarosan beindítunk egy programot amely a lakatással, a nemek között egy egyenlőséggel foglalkozik, igazságszolgáltási reform támogatásával is foglalkozunk, és támogatjuk a médiát, támogatjuk az emberi jogi delegációt, az analfabetizmus leküzdését, a civil társadalmat is támogatjuk, és az Európa Tanácssal együtt létrehoztunk egyfajta demokrácia partnerséget. A cél az az, hogy egyesítsük azokat a standardokat, amiket az Európa Tanács el kíván élni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Köszönöm szépen Gert úrnak. Most szeretném megadni a szót a szakbizottság képviselőinek. Most kérdéseket tehetnek fel, és Jegle asszony már szót is kér. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy beszélhetünk erről a témáról. Az Európai Parlamentben elfogadtunk egy kereskedelmi megállapodást Marokkóval, és ezt jóvá is hagyta az Európai Parlament. Az Szakbizottságban, ahol én illetékes voltam ebben a témában, nem tudtuk elfogadni ezt a kereskedelmi megállapodást, amiatt, hogy a Nyugat-Szaharában problémák vannak, problémák vannak, amiket itt is említettek, emberi jogok, a nők joga, de a munkavállalók joga is problémás, kisebbségvédelem. Ezen kívül én mindenképpen amellett voltam, hogy fogadjuk el ezt a megállapodást, mert alapvetően úgy vélem, hogy kereskednünk kell, együtt kell dolgoznunk az országokkal, és ezen együttműködés során lehetne a követeléseinket kiemelni, és ez a vita számomra folytatása ennek a megállapodásról szóló vitának. Ezért mindkét képviselőnek felteszem azt a kérdést, hogy látnak-e esélyt a megállapodás alapján arra vannak-e erőlépések, a nyugat élők is profitálnak -e abból, amit most megnyitottunk piacokat, több termék, paradicsom, citrusfélék érkeznek-e az Európai Unióba. Ebből profitálnak-e a kisebb gazdálkodók, a nők, a családok? Felismerhető-e az, hogy azokkal a követelések, hogy azok a követelések, amiket mi szabtunk a megalapodás, az például az emberi jogok, a munkavállalók jogok kapcsán itt vannak-e előlépések. Mit gondol arról, hogy továbbra is kell-e azt követelnünk, azt hallottam, hogy jó szabályok születtek, jó törvények születtek, ez gyakran megtörténik, azonban az a gond, hogy az ellenőrzése és a végrehajtása ezeknek nem valósul meg. Köszönöm szépen! Csak azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az év második felében a külügyi szakbizottsággal együtt egy külön meghallgatást kívánunk tartani a Nyugat-Szahara kérdésében, de nagyon fontos az, hogy Christopher ross az ENSZ külön megbizottját is elhívjuk erre. Egy külön meghallgatást terveztünk ezzel kapcsolatban, de ezt el kellett halasztanunk ez idáig. Nagyon fontos ez a kérdés számunkra, és nagyon fontos az, hogy a Nyugat-Szahara kérdéséről tárgyalhassunk. Álati úr következik. Uh, Mr. President, uh, uh, this is a discussion on human rights. Elnök asszony, a Nyugat-Szahara emberi jogairól is beszélünk. Nos, úgy gondolom, hogy az emberi jogok helyzete ott még mindig nem kielégítő, sőt, elég sötét a kép. És Marokkóban igenis vannak emberi jogi emberi jogsértések, nem lehet ezeket ignorálni. Milyennek a két alapforrása? Először is abszolút monarchiáról van szó. Ugye erről mindig beszélnünk kell, amikor Marokkorról szó van. A abszolút monarchiák közül az egyik utolsó Marokkó, illetve nézzük meg Marokkó státuszát. Ez egy ez egy afrikai ország, amelynek van egy nyugat-szaharai gyarmata. Azt hiszem, még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mi is Marokkó, és merre is haladnak a politikai reformok. Az abszolutizmus azt jelenti, hogy van egy király, aki még mindig vallási vezető is, ő az első számú bankár, egy első számú biztosító, az egyik leggazdagabb ember a világon, a leggazdagabb marokkói. Körülbelül néhány milliárd euróra rúghat a személyes vagyona. Egy olyan országban, ahol 5 millió ember él egy dollárnál kevesebből naponta. Nézzük a politikai reformot. A politikai reformokat támogatni kell, de hát még mindig elég kétesélyes a dolog, mert az új alkotmány ugye elég bátornak látszik, eltér első látásra a múlttól, de valóságban nagyon korlátozottak a reformok, és nem nagyon láttunk olyan jelentős elemeket, amelyek azt mutatnák, hogy, hogy Marokkó egyik pillanatról a másikra alkotmányos monarchiává válik. Azt hiszem, hogy az, hogy az Európai Bizottság túlságosan optimistán látja a Marokkot, és ez nem segít nagyon. Nem segíti a politikai változások felgyorsítását. Hogyha továbbra is dicsérjük Marokkot, hogy pontosan így kell tenni, ha megelégszünk ezekkel a dolgokkal, amelyeket tapasztalunk, és hogyha nem veszünk figyelembe azt a két elemet, amiről beszéltem, hát akkor nem nagyon segítünk a demokratikus folyamatokon. A parlamentnek továbbra sincs igazi hatalma. Az alkotmány értelmében a király kinyilváníthatja azt, hogy éppen stratégiai kérdésről van szó, és hogyha stratégiai kérdést állapítanak meg, akkor maga a király hoz meg minden döntést. Ez mit jelent? Az alkotmány értelmében van miniszterelnök, de hogyha bármilyen fontos dologról is van szó, azaz stratégiai kérdés, lép fel, akkor automatikusan a király dönt. Nincs igazi hatalommegosztás, nincs igazi jogállamiság. Nyugat-Szahara katonai megszállását nem igazán akarják megszüntetni a nemzetközi ellenvetések ellenére, és hát a sajtószabadság is eléggé korlátozott. Persze lehet a kormány kritizálni, de csak nagyon limitáltan, például alkotmányos kérdésekre. Nem lehet kritikusról, nem lehet kritikusan fogalmazni Nyugat-Szaharáról sem, illetve a királyságról sem. Megnézzük a különböző emberi jogi szervezetek véleményét Marokkorról, hát akkor még így is eléggé negatív a végeredmény. Elnök, köszönöm szépen. Berzsi asszony jelentkezik, utána a marokkói követ. követ úr, függetlenül attól, melyik országból származik a nagykövet, az a szabály, hogy csak maximum három perce van, és Verzsi asszonyt is arra kérem, hogy röviden szóljon hozzá, mert aztán kezdődik a kibővített elnöki ülés. Tessék, Verzsi asszony. Merci, Madame la Présidente. Uh, L'Union Européenne. Köszönöm szépen. Az Európai Unió és Marokkó között egy kiemelt privilegizált megállapodás van. Az alkotmányról hallottunk ma már többször. Meg kell valóban nézzük, hogy hogyan fogják az alkotmányt gyakorlatban alkalmazni. Szkeptikus vagyok. Valóban abszolút monarhiával van dolgunk. Néhány példa. Nyugat-Szaharát most hagyjuk az önmagában is egy bonyolult kérdés. Marokkónak vannak bizonyos ratifikált nemzetközi egyezményei, és mégis van halálbüntetés. A sajtószabadságról beszéltünk, nem mondok semmit, drámai továbbra is a börtönök helyzete, és a fiatalok, akik február 20-án elindították a mozgalmat, különösen súlyos helyzetben vannak. Erről is beszéltünk már, kritizáltuk is ezt. Ahhoz, hogy reagáljunk a jelenlegi helyzetre, ahhoz szükség lenne több mindenre. Rengeteg olyan példa van, ami alapján muszáj lépnünk. Egy szimbólumá vált diák halála, a, tulajdonképpen az egyénes jogok, személyi jogokat szimbolizálja. A 435-ös paragrafus, amely botrányos a leányok házasságával kapcsolatos büntetéseket ír elő, és az az eset, amikor egy megerőszakolt lányt hozzákényszerítenek az erőszak elkövetőjéhez, ez igazából botrányos. Hogyha megnézzük, hogy ha, hogy tiltják azokat a házasságokat, amelyek a házasságot megelőzően mindkét fél beleegyezésével szexuális kapcsolat után jönnek létre. Nos, ezek úgy gondolom, ezek szörnyűségek, és a fejlődések nem nyugtatnak engem meg. Köszönöm szépen. Nagykövet úr, megadom a szót. Merci, Madame la Présidente, euh, Köszönöm szépen, elnök asszony Köszönöm azt a lehetőséget is, eh, amit eh, kaptunk, hogy Marokkó nevében elmondhassam az emberi jogi kérdéseket és az új alkotmányt. Három percen van, rövid leszek. Legalábbis megpróbálom. Sok éve már hazám jelentős dinamikával, nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is eh, a demokrácia és emberi jogok mellett eh, áll ki. Ez sok mindenben látszik. Az egyetemleges eh, értékek mellett kiállunk, a férfi-nő egyenlősége, globalizmus már régóta érzékelhető, ugyanúgy, mint a tolerancia, a békés egymás mellett élés a különböző kultúrák és civilizációk között. Az új marokkói alkotmányt a legutóbbi választások megerősítették. Ezek a keretek és a, az emberi jogok, és ezen túlmenően különböző alkotmányos garanciák felé való elindulás lehetősége. Olyan fejlemények vannak, amelyek nemzetközi szinten már megtörtént lépések, és nem lehet visszafele ezeket módosítani. A nemzetközi jog, a kulturális sokrétűség elismerése, a bűnöldözés, kínzások és emberrablás esetében. Nos, ezek mind olyan kötelezettségvállalások, amelyeket nemzetközi szinten tettünk, és ezen túlmenően nagyon sok mindent próbálunk évek óta elérni. Más országokkal ellentétben, a régió más országaival ellentétben a reformokat három tengely mentén valósítjuk meg. Az igazságügyi rendszer, a független igazságszolgáltatás és igazságügy reformja, a keretek és struktúrák modernizálása, a közigazgatás, igazságügy és az emberi erőforrások szintjén, valamint nagyobb hatékonyság. Bár nyilvánvaló, hogy itt eh, a szabályokat is modernizálni kell. Alkotmányos jogi keretek eh, a megbékélés tanácsának eh, ajánlásaira vonatkozóan. Nos, úgy gondolom, hogy ezek olyan olyan intézmények, olyan válaszok, amelyek az Emberi Jogi Tanácsnak a 12 intézményével kapcsolatos kötelezettségekre adott válaszok, és a, az 1993-as konferencia értelmében Marokkó demokrácia és emberi jog fejlesztési tervet is kidolgozott a demokrácia szempontját, ugyanúgy, mint az emberi jogok szempontját minden további lépésünkben és törvényünkben érvényesítjük. Az emberi jogi tanács programjait támogatjuk, irányítás, demokrácia, jogi védelem a rászorultak számára, és a jogszabályi keretek a fő irányok. Nemzetközi szinten pedig Marokkó különböző nemzetközi emberi jogi konvenciókhoz kíván csatlakozni, azokat ratifikálni. Például az ENSZ egyezményeket, és bizonyos egyezményekkel kapcsolatos eddigi fenntartásainkat visszavonjuk. Nagyon fontos együttműködést indítottunk el az emberi jogi tanácssal is, valamint az Európai Unióval. A külügyi szolgálat képviselője is jelezte ezt akciótervek vannak, emberi jogi albizottságunk, a, még 30 másodpercet kérek. Az Armina Afilali esetet szeretném mindenképpen megemlíteni. Természetesen ez nagyon súlyos eset. Egész vitát indított el Marokkóban. A büntető törvénykönyv 475-ös eh, cikké alapján. Ez egy olyan cikk a törvénykönyvben, amely megoldást kíván a társadalom számára adni, de mégis igen negatív hatásai is lehetnek. Információink szerint ez a személy ezt a szemét bírák meghallgatták a szülők kérésére, és elismerésre került az is, hogy szexuális kapcsolat jött létre kölcsönös egyetértés alapján kiskorú megrontása miatt a férfit bebörtönözték, és a Négy meghallgatást követően a bíró négyszer tette, illetve során négyszer tette fel a kérdést, hogy valóban kölcsönös egyetértés volt-e, és euh, le, le, au bout de trois mois, donc le juge a donné son, son, son accord. És egyáltalán a fiatal lány egyetértette azzal, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen az illető férfival. Három hónap után folytatták az okok és a hatások kivizsgálását. Nyilvánvalóan Marokkóban nagyon átfogó vita van most arról, hogy megmaradjon-e továbbra is ez a cég, vagy változtatni kell a törvényen. Köszönöm. Köszönöm én is, nagykövet úr. Úgy gondolom világos, hogy hol kell lépni, és hol szükséges ez. Akkor, amikor egyezményeket gyakorlatba ültetnek át, akkor azt nyilvánvalóan azt is eh, kell, hogy eh, magával vonja, hogy a nemzeti jogba átültetik. Nem akarok a, erről az esetről beszélni, de hogyha törvény van arról, hogy egy erőszak áldozatának azt javasolják, hogy eh, fogadja el az erőszakot elkövető házassági ajánlatát, akkor úgy gondolom, hogy ez nem felel meg egyetlen egy egyezménynek sem. Egy kérdés van Jégle asszony kérdése, amit sajnos nem tudunk sem feltenni, sem megválaszolni. Jégle asszony pedig el is kell, hogy menjen. Nagyon érdekesnek tartom a kérdését, de szeretném megkérdezni, hogy esetleg ketten egy írásos kérdést ne fogalmazzunk ebből a bizottság felé, hiszen az, értéke, az megállapodás hatásának értékelésére idő kell. Tobiána úrnak szívből köszönöm, és a külügyi szolgálatnak igen részletes beszámolóikat. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom. Nem találtam az egyebek között nekem sem mást, de... Announcement. Ja, also da kann ich nur ein announcement machen. Úgyhogy egy bejelenteni valom van. Csütörtökön 15 órakor egy rendezvényre kerül sor. Én leszek annak az elnöke, Batundi úrral, egy kongói emberi jogi aktivistával. Erre szeretném önöket meghívni. A következő hivatalos ülés pedig április 12. Köszönöm mindenkinek. Kérem a kollégákat, hogy maradjanak a kibővített bűróülésre.